Presidente. Az elnök. Cari colleghi, la seduta è ripresa. Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Szeretném bejelenteni a szavazás eredményét. 733 szavazat érkezett, a többség 374 szavazat, igen szavazott, 383 szavazat, voti contrari 300. Ellenszavazat 327. Astenzioni. Tartózkodtak 23-an. Egy érvénytelen szavazat volt, és ezen eredmény alapján a jelöltet megszavazták a bizottság élére annak elnökének. Gratulálunk von der, Lassen, von der Leyen asszonynak mandátuma gyakorlásához is minden jót kívülünk. 224 per 3-as cikk alapján az eljárási szabály szerint értesíteni fogom a tanácsot erről az eredményről, és közölni azt is, hogy a megválasztott elnök asszony személye ezennel eldőlt. és ezennel megnevezhetőek a biztosok is. Alá is fogom írni a parlamentnek ezen levelét. E la consegno, visto che è presente, alla Presidente. És miután jelen van, szeretném át is adni a dokumentumot. Von der Leyen asszony. A parlament nevében szeretnék gratulálni önnek a megválasztásához az Európai Bizottság élére, a kollégák nevében is. A teljes ház gratulációit fogadja tehát. Nagyon fontos fázis következik az európai intézmények számára. Fel kell készülnünk a biztosok megnevezésére, akiket meg fognak hallgatni a parlamenti képviselők. Azokban a témákban, amelyekről ma szóltunk, azokat el kell majd mélyíteni. Az elnökök értekezete is foglalkozni fog velük, valamint az illetékes szakbizottságok is. A következő évek nagyon fontosak lesznek az unió jövőjének tekintetében, hiszen itt sikeresen kell fellépnünk, ez viszont csak akkor sikerülhet, hogyha együttműködnek az európai intézmények. Ön kapja meg most a szót, hogy megszólíthassa itt a tisztelt házat. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, és köszönetemet szeretném önök felé kifejeze, kifejezni. Ez a bizalom, amit velém vetettek, ez az Európába vetett bizalomnak felel meg. Egy erős, egységes Európába vetett hit mellett álltak ki észak, dél, kelet és nyugat vonatkozásában. Ez az Európa nem egymás ellen, hanem a jövőért kíván majd harcolni. Az önök bizalma alapján azt gondolom, hogy le fogjuk tudni küzdeni az előttünk álló kihívásokat, és nagyon nagy szerénységre int engem ez a sok feladat. Az én munkám most kezdődik, szeretném Szaszoli elnöknek is kifejezésre juttatni köszönetemet, az összes frakcióvezetőnek is köszönetet mondanék a parlamenti képviselőknek, akik úgy döntöttek, hogy igennel szavaznak ma. De az üzenetem önök felé az, hogy dolgozzunk együtt konstruktív alapokon, hiszen mindannyian egy erős, egységes Európáért fogunk dolgozni. Köszönöm. Grazie, signora. Köszönjük szépen, van der Leyen asszony. A tanácsnak is eljuttatom a dokumentumot, a levelet, Tusk elnök úrnak, és őt is tájékoztatni fogunk, fogom a ház döntéséről. Pár percre most felfüggesztjük az ülést. Tisztelt kollégák, folytassuk az ülést. Tisztelt kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Hogyha nem szeretnék az ülést figyelemmel követni, akkor kérem, hogy hagyják el az üléstermet. Colleghi, cortesemente prego coloro che non vogliono... Tisztelt kollégák! Kérem, ha nem akarják figyelemmel követni az ülést, akkor kérem, hogy hagyják el az üléstermet. l'ordine del giorno reca dichiarazione del vice. a napirend szerint a bizottság alelnöke és külügyi főképviselője fogja most bemutatni nekünk, bemutatni nekünk az Európai Unió globális stratégiáját. Meg is adom a szót az alelnöknek, főképviselőnek, Frederica Mogherininek. Most először ér az a megtiszteltetés, hogy én vagyok az elnök, amikor önt felszólíthatom erre a feladatra. Gratulálok a mandátumához, az eddigi munkájához, és sok sikert kívánok az utolsó hónapokhoz és a következő munkájához. Köszönöm, elnök úr! Nagy öröm és nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen ciklusban az első vitát megnyithatom, hiszen nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a legutóbbi ciklusban én nyithattam meg az ezzel kapcsolatos vitát. Azzal kezdeném, hogy gratulálnék a most megválasztott bizottsági elnöknek. Ursula von der Leyennel nagyon jó volt az együttműködésünk az elmúlt évek során, különösen ami az Európai Unió védelmi politikáját illeti, az ezzel kapcsolatos közös, közös munkánk rendkívül jó volt, és biztos vagyok abban, hogy jó kézben lesz a bizottság. Ursula és én magam több területen együttműködtünk más honvédelmi és külügyi miniszterekkel, és vannak, akik itt ülnek most az ülésteremben európai parlamenti képviselőként. Az egyik fontos eleme ennek a globális stratégia, amelyet három évvel ezelőtt fogalmaztunk meg és hajtjuk végre azóta. A globális stratégia egyfajta útmutató volt számunkra az elmúlt évek során és az elmúlt három év során, és azt megelőzően az előkészítési szakaszában is. Köszönetet mondanék az előző parlamentnek a stratégia megfogalmazásáért, és azért, hogy ebből valóság lett egy valóban kollektív munka eredménye a globális stratégia. Az EU 28 tagállama vett ebben részt, és nagyon sok parlamenti képviselő fontos szerepet játszott ebben. Az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők is, tehát valóban ez egy kollektív munka gyümölcse. Jó lehetőség volt arra, hogy az értékekre és az érdekekre koncentráljunk, azokra, amelyek közösek számunkra Európában, a politikai pártokon és az ideológiákon túlmenően. Megállapodtunk abban, hogy meg kell erősítenünk, konszolidálnunk kell a szerepünket, a globális biztonsági ellátói szerepünket. Megállapodtunk abban, hogy a nagy kihívásokra multilaterális válaszokat kell adni, és megállapodtunk abban, hogy Európa csak akkor lehet fontos, és valójában fontos is a világon, hogyha egységesen lép fel. Természetesen a globális stratégiában még nagyon sok más is benne van, és azt remélem, hogy Önök láthatják magát a globális stratégiát, és a múlt hónapban a külügyi tanácsban bemutatott jelentést is elolvashatják, amelyet a DEVE és az AFED szakbizottságban áprilisban mutattunk be. Összesen 50 nagyon sűrűn írt oldal írja le az eredményeket és a jövőre vonatkozó lehetőségeket. Én ezt átadom önöknek, gondolják végig a jövőre vonatkozóan, hogy hogyan lehet a bevezetett eszközöket felhasználni, hogyan lehet alakítani a jövőt, az Európai Unió külügyi jövőjét. Nem csak három koncepcióról van itt szó, de egyelőre ezen három pontra szeretnék koncentrálni. Biztonság és védelem, multilateralizmus és egy közös, hatékonyabb Európai Unió gondolata. Először a védelem azt látjuk, hogy az Európai Unió tudja, hogyha megvan a politikai szándék, hogy hogyan legyen hatékony. Bizonyos esetekben a vártnál jobb eredményeket is sikerült elérnünk. Amikor az általános védelmi együttműködésről beszéltünk, sokan szkeptikusan fogadták ezt. Jól emlékszem, legelőször öt évvel ezelőtt a saját meghallgatásomon beszéltünk erről az AFET és a DEVE előtt. Ennek ellenére ezen szkeptikus hozzáállás és fenntartások ellenére sikerült ezt végrehajtani. Sőt, tovább léptünk. Az Európai Védelmi Alappal és a koordinált éves védelmi felülvizsgálattal, review-val. Ez valódi változást jelent a közös biztonságunk tekintetében. Segítünk a tagállamoknak abban, hogy hatékonyabban költsék el a védelmi költségvetést, és minden katonai kapacitást képítsenek, amelyre szükség van. Legyen az az égbolt, a tenger vagy a kibertér. A nemzetközi küldetéseink jobb parancsnoki struktúrával rendelkeznek, és a polgári fellépésekbe is többet tudunk befektetni. Erre az Európai Unió büszke lehet. Az Európai Biztonsági és Védelmi Stratégia végre megtette első lépéseit. Nagyon sok évtizedes, még csak papíron sem létező szakasz után. Mindezek mellett megerősítettük a biztonsági együttműködést partnereinkkel, a NATO-val és másokkal is. Most jöttem vissza a Közép-Afrikai Köztársaságból, ahol együttműködik az Európai Unió csapata az ENSZ békefenntartói csapataival. És pár nappal ezelőtt a Száhelben jártam, ahol multinacionális katonai erőt hoztunk létre. A második pont, amit kiemelnék, a multilateralizmus. Európa kooperatív, multilaterális hatalmat jelent. Ugyanaz a genetikája, mint az európai projektnek. A multilateralizmus egyre nagyobb nyomásnak van kitéve, és nagyon fontos az eddiginél még erősebb fellépés. Az ENSZ pénzügyi támogatását megerősítettük, megmentettük a palesztin menekültekre vonatkozó ENSZ ügynökséget a pénzügyi válságtól, az ENSZ főtitkárának a menetrendjét is támogattuk, és mindig készen állunk arra, hogy multilaterális megoldást találjunk a nagyon sok ma jelentkező problémára. Nem csak az iráni atommegállapodást védjük, védjük a multilaterális fenntartható célokat, a Párizs megállapodás végrehajtását és a szabadkereskedelmi és fairtrade megállapodásokat is támogatjuk. És mindig próbálunk multilaterális megoldást találni ott, ahol ilyen nem létezett. Venezuelával kapcsolatban, kapcsolatban az Európai Unió próbál így hozzájárulni a megoldás megtalálásához. És az ensz és az Afrikai Unióval való együttműködés, a Szíriáról szóló brüsszeli konferencia és az afganisztáni békét támogató megközelítés csak néhány példája a multilaterális megközelítésünknek. Megvédtük mindig is a multilateralizmust, de ezen tovább léptünk, megújítjuk azt innovatív megoldások révén. A harmadik kérdés, amit kiemelnék, az az, ahogy mi dolgozunk, eljárunk. Ez nagyon fontos része volt három évvel ezelőtt a globális stratégiának, és azt gondolom, hogy sokat tettünk azért, hogy az Európai Unión belüli munkamódszerénket megerősítsük. Köszönetet mondanék az Európai Parlamentnek, az előző ciklusnak, és biztos vagyok, hogy ebben önök is folytatják a munkát. Köszönet a támogatásukért, és hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmények közötti koherenciát megerősítettük az Európai Unión belül. Ezen munka révén akkor voltunk mindig a legsikeresebbek, amikor egységesek voltunk. Ez a globális stratégia egyik fő eleme. A közösebb fellépés nem csak alapvető feltétel, hiszen az alapító atyák és anyák megközelítését tükrözi, de ez a leghatékonyabb módja annak, hogy hatékonyan tudjunk fellépni. Csak egységesen tudunk fontos szerepet betölteni a mai világban. Nincsenek kis és nagy tagállamok, vannak tagállamok, vannak kisebb tagállamok, akik még nem értették meg azt, hogy a mai világban ők kicsik, ha egyedül állnak. Csak egységesen tudunk európaiként fellépni, csak így tudjuk megvédeni az érdekeinket és az értékeinket. És ha egységesen lépünk, akkor fontos szerepünk lehet. Néha döntő jelentőségű szerepet tudunk felvállalni, nem csak itt, hanem a világban a partnereinkkel kapcsolatban is. Ebből a szempontból nagyon sokat sikerült előrelépni, ami a fejlesztési biztonsági kérdéseket illeti, ami a fellépéseink külső és belső dimenzióját illeti, az Európai Bizottságban koordináltabbá vált a munka, a biztosokkal a külső fellépések kapcsolatban havonta találkoztunk az elmúlt öt év során, és természetesen az ENSZ biztonsági tanácsában is korábbinál koordináltabban egyeztettük az álláspontjainkat, ami három évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Ezzel kapcsolatban az előrelépés azért vált lehető, lehetőségé, mert kollektíve sikerült előrelépnünk. Szeretném megosztani önökkel, hogy nagyon jól tudom, hogy ezen eredmények, minden, amit mostanáig elértünk ezen területen, rövid távú lehet, hogyha nincsen meg mögötte a politikai akarat. Ez itt az üzenetem. Meg kell erősíteni az eredményeket, és az új lehetőségek, amelyek az elmúlt három-négy év során felmerültek, mostanra további bővítésre is lehetőséget adnak. Ehhez egységre van szükség, határozott fellépésre és politikai akaratra. Ebben a politika, az Európai Parlament mindig fontos szerepet játszott. A parlamenti képviselők a külpolitikában mindig fontos szerepet játszottak saját diplomáciai misszióval, a szavazatok felülvizsgálatával, megfigyelésével, és azzal, hogy folyamatosan koncentrálnak az emberi jogok helyzetére, és ezzel kapcsolatban köszönetet mondanék, és bizonyos, biztos vagyok abban, hogy ebben az irányban folytatja az új parlament is a munkáját. Önöknek tehát nagyon fontos szerepük van. Önöki az utolsó szó a legfontosabb alapvető kérdésekben, amelyek kihatnak a mi kül- és biztonságpolitikánkra. Az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban önöki az utolsó szó, és az következő évekre vonatkozóan hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen irányt követ az Európai Unió. Az egységes Európai Unió erősebb ma, mint öt éve volt, és azt gondolom, hogy nagyon sürgős lesz a következő években, még sürgősebb ezt a fellépést megerősíteni. Önöké ez a választás, ez a lehetőség. Biztos vagyok abban, hogy a leghatékonyabb, a legfelelősebb módon fektetnek önök bele az Európai Unió globális szerepébe a jövőben is. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, most a frakció képviselői kapnak szót a néppárt nevében. Gáler úr kap szót. Egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Először is örömömnek adok hangot, hogy Ursula von der Leyen megválasztottak a bizottság elnökének. Biztos vagyok, hogy főleg a kül, biztonság és védelmi politikában Josep Borrell-lel válvetve közös álláspontot képvisel majd. Egy multilaterális szabályokon nyugvó világrendért fáradozunk, és ezen belül szeretnénk érdekeinket megvédeni az Európai Unió a globális stratégiát a kezdetektől fogva konstruktívan támogatta. Ebben a jogalkotási ciklusban sem teszünk másképp. Tehát az NDICI eszköznek megadjuk teljes támogatásunkat, és ezen kívül úgy gondolom, hogy a körülöttünk meglévő válságok, most kegyeten, délkeleten, vagy délen legyenek, arra ösztönöznek minket, hogy közösen lépjünk fel, hogy megalapíthassuk, hogy ténylegesen közös érdekeink vannak, és hogy ezeknek senki sem fordíthat át. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Piri asszony kap szót az SND nevében másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Három éve. Ez a ház üdvözölte a globális stratégiát, hiszen ez egy sokkal koherensebb és ellenállóbb Európai Uniót hoz létre. Ez egy nem pragmatikus vízió volt, amelyben tükröződtek érdekeink, eszközeink, és természetesen partnereink is. Azóta elég hosszú utat tettünk meg. A globális bizonytalanság környezetében a globális stratégia nagyon fontos, hiszen az Európai Uniót arra ösztönzi, hogy a globális kormányzásban megfelelő szerepet vállaljon. Számos területen sikerült sikert elérnünk. A biztonság, a védelem területén is. Szükségünk van arra, hogy az alapvető érdekeinket az Európai Unióban és itt a parlamentben is megvédjük. Először is említeném a bővítésre váró országokat. Másodszor a migráció megfelelő kezelése. Harmadsorban pedig eh, nagyon fontos az, hogy a határainkon lévő országokkal megfelelő szomszédsági politikát alakítsunk ki. Nem jobb ma a világ, mint 2016-ban. De a demokrácia, a szolidaritás és a jogállamiság eh, alapjaiban kerülnek megkérdőjelezésre. Nagyhatalmak eh, vonulnak vissza multilaterális platformokról. Ez pedig további kihívásokat jelent, és a klímaváltozásra is destabilizáló hatással van. Nagyobb szükségünk van az EU-ra, mint bármikor, és a világnak is nagyobb szüksége van az Európai Unióra, hogy választ találjunk a globális kihívásokra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a Renew Europe nevében Waltmans kolléganő kap szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Mogherini asszony beszédét. Már hallottuk, hogy három éve azért gyűltünk itt össze, hogy a partnereinkkel kidolgozzunk egy globális stratégiát. Ez pedig nagyon fontos volt, hiszen azt akartuk, hogy globálisan egy arculattal jelenjünk meg. Ez volt a globális stratégia alapvető célja. A globális stratégia tulajdonképpen egy iránytű a kezünkben, amely irányít minket Európában és a világban. Amennyiben megvolt a politikai akaratunk, akkor eredményünk is volt. Erre pedig tényleg büszkék lehetünk. Említette az európai védelmi politikát. Erről csak annyit mondhatok, hogy bravo, nagyon jó lépéseket tettünk előre, Azonban a béketeremtés tekintetében is megbízható partner voltunk. Mindenképpen eredményeket értünk el. Tehát ma mire figyeljünk, mire alapozzunk? Új bizottsági elnökünk van, von der Leyen asszony. Egy nagyon jó vitát folytattunk, és szerintem vele is nagyon jó eredményeket érhetünk el. Erős Európára van szükségünk. És az európai védelmi politika tekintetében még többet kell fáradoznunk az európai haderő érdekében. Köszönöm szépen, Mogherini asszony, még egyszer. Azt, amit tett, nagyon sok jó gyümölcsöző eszmecserét folytattunk. Még egyszer köszönöm. Van egy kék kártya. Claire Fox képviselő részről elfogadja? Igen, Fox képviselő. Annyi szerettem volna kérdezni, hogy az egyes népek, az egyes nemzetek szavaztak-e az európai hadseregről? Ez egy óriási federalista csapás ellene van a demokráciának, a szuverenitásnak, és egy borzalmas vízió számomra. Az Európai Uniónak közös külpolitikája legyen, nem tudom, hogy lehetséges vagy nem lehetséges, de egy nemzetállamban is nagyon nehéz feladat ez. Nagyon nehéz a külpolitikát összehangolni, de úgy gondolom, hogy eh, itt, ebben a házban ilyen témákról van szó, hát az borzalmas, az hátborzongató. A Brexit párt nem támogatja. Parancsoljon. Micro, please. Úgy gondolom, hogy a kék kártya az kérdést jelent. Nem kaptam kérdést. Hallottam egy felszólalást az európai haderő ellen. Úgy gondolom, hogy az európai emberek, az európai népek véleményét az Euróbarométer nagyon jól megmutatja, és a védelmi ügyekben több együttműködést kívánnak az európai polgárok. Én támogatom a közös európai haderőt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeztetek arra, hogy a kék kártya arra van, hogy kérdést tegyünk fel az előző felszólalásra, és eh, erre válasz is jár. Most pedig eh, a zöldek nevében Bütikófer úr kap szót kettő percre. Parancsoljon. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, alelnök asszony, kedves kollégák! Én azt gondolom, óriási különbség van egy európai hadsereg és a háború között, a, az együttműködés között védelmi kérdésekben, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Szimbolikus értéke van annak, hogy az új parlamentben az első vita az Európai Unió globális stratégiáról szól, mert ez lesz a munkán középpontjában a következő pár évben. És nagyon várom,